Diamo inizio. George. Bene, buonasera a tutti. Diamo Üdvözlök mindenkit, megkezdjük a bizottsági ülésünket. Először is el kell, hogy fogadjuk a napi rendet. Ha nincs megjegyzés, ellenvetés, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintjük. Kettes pont, jegyzőkönyvek elfogadása, 2012. március 27-i jegyzőkönyv elfogadása. Hogyha az ülés vége előtt nincs semmilyen megjegyzés, akkor a na, jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Hármas napi rendi pont, elnöki közlemények. Kedves kollégák, szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy eh, kérem vegyenek részt a kulturális örökség fenntartása témájában szervezett kollégánk Elizabeth Jéger által szervezett eseményen. 18.30-kor itt ebben a teremben kerül megrendezésre ez a rendezvény, vagyis rögtön az ülésünk után lesz ez a konferencia. A mai ülést az interneten keresztül lehet követni. Négyes napi rendi pont. Kedves kollégák, először is üdvözölni szeretném John Daly biztos urat, a bizottság egészségügyért és fogyasztásvédelmét, fogyasztóvédelmét felelős tagját. Még egyszer köszönet, hogy eljött biztos úr. Nagyon sok olyan kezdeményezés van, ami az állati egészségügyre és jólétre vonatkozik. Úgyhogy át is adom a szót John Daly biztos úrnak, ezt követően a szokás a koordinátorok szólhatnak majd hozzá a témához, és ezt követően bárki aki fel kíván szólalni. Kedves John, tiéd a szó. Thank you. Köszönöm. Elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyon örülök, hogy megjelenhetek a harmadik strukturális párbeszédre az egészségügyi és a fogasztóvédelmért felelős biztosként az önök körében. Olyan témákat szeretnék ér- érinteni, amelyek a szakbizottságuk számára fontos lehet. Különösen azokra koncentrálnék, amelyekről vita folyik most, illetve a jövő, közeljövőben ö, kell véleményt alakítani ezekről, vagy amelyek különös figyelmet érdemelnek. Persze nem tudok talán mindenről beszámolni rövid megnyitómban, mindenről, amely érdekli önöket, ám bizonyal lesz alkalmunk a későbbi kérdések, válaszok során kitérni azokra a kérdésekre is. Az állategészségügyök kérdésével kezdeném, ahol több agály és folyamatban lő ügy érzékelhető. Az állatok védelme és jóléte vonatkozásában kialakított Európai Unió Stratégia 2015-ig folyó stratégia keretében köszönöm az Európai Parlament támogatását és inputját, illetve azt a, arról a tervezetről, tehát is köszönöm, amelyet Wolzen úr ír. Jól tudom, hogy szükség van megfelelő és átfogó végrehajtásra a már érvényben levő állatvédelmi jogszabályok tekintetében. Én teljesen osztom ebeli eh, nézetüket. A végrehajtás kötelezettségét jobban kell biztosítani, garantálni a tagállamokban, mielőtt további jogszabályokat hoznánk létre. A bizottság jót tudja azt is, hogy van a termelőket eh, további költségterheket róhat a termelőkre az állategészségügyi szempontok megvalósítása. Egyrészt látjuk azt is, hogy egyesek azt akarják, hogy a bizottság konkrét ügyekben, mint a szállítás, a te- tehenek, a nyúl a tenyésztés és egyéb kérdésekben konkrét kérdések kilakítása törekednek, átfogó, holisztikus módszertanra is szükség van, minden állatra vonatkozó állatvédelmi jogszabályokat illetően. Ugyanakkor egyetértek azzal is, hogy az ellát jólétel foglalkozó általános keretjogszabára van szükség, mely a, egy hálózat, referenciaközpontok hálózatát is magában foglalja, a parlament által szponzorált pilot projektre támaszkodva, amelyre a bizottság már ki is írta a pályázatot. Arról is szeretném önöket biztosítani, hogy amikor ez a jogszabály elfogadásra kerül, akkor a parlament azon igényeit is figyelembe vesszük, melyek a szubszidizás elvének megfelelő érvényesítését és az arányosság elvének figyelembevételét kérik. A szállítás közbeni állat jóléti intézkedéseket illetően a parlament aggájait is figyelembe vesszük. A 8 órás utazási idő határ tekintetében a vágóhidra szállított állatok kapcsán. Megvizsgált meg kell azt is vizsgálnunk, hogy van-e igazi ok arra, hogy szállítsák az állatot. Mindig volt, történt az Európai Unió területén állatszállítás, különféle technológiák és hagyományok tekintetében a magas minőségű termékek létrehozása érdekében. Azonban az is fontos, hogy a, azt is látunk kell, hogy csökkentek a, csökkent a vágóhidak száma, a költséghatékonyság, illetve a méretgazdaságosság igényeit követve ezért van szükség a szállításra sok esetben. Azonban azt is látunk el, hogy a 60-70 százaléka a legnagyobb ö, ö, vágóhidak ö, igényeit a 8 órán túli állat szállítással lehet csak kielégíteni. Az jelenleg tehát nincs, nem a megfelelő idő érjük arra, hogy az állatszállítási szabályokat választassuk, és nem is tervezünk ilyen lépéseket jelen pillanatban. A legtöbb tagállam stakeholderei, érintettei és a bizottság is elsősorban arra törekednek, hogy a jelenlegi jogszabályok megfelelő végrehajtása megtörténjen. Ellenkező esetben a fragmentáció, a felhígulás kockázata merül fel, illetve akár gyengülhetnek a jogszabályok is. In focusing on arra kell koncentrálnunk, hogy a végrehajtást javítsuk, különösen azt kell megvizsgálnunk, hogyan lehet jobban kiaknázni a modern technológiákat annak érdekében, hogy a szállított állatok ellenőrzése jobban megtörténjen. A sertésvédelmi irányelv végrehajtása a következő témám. Ugyanezen eszközrendszerben hagy említsen meg a vonatkozó irányelv témáját, mely párhuzamos helyzetet teremthet a tojó tyúkokra vonatkozó irányelv sorsát élheti meg. A bizottság 2001-ben fogadta el 12 éves átmenet időszakkal a jogszabályt, annak érdekében, hogy biztosítsa a megfelelő átállás idejét. Az eddig kapott tájékoztatás alapján, tagállamoktól kapott tájékoztatás alapján csak 16 tagállam tervezi a teljes megfelelést 2013. január 1-i határidővel. A bizottság álláspontja világos és szilárd. Az irányelvek megfelelő időszakra be kell vezetni, végre kell hajtani. A tanács előtt is elmondottam ezt április 26-án nem régiben. A bizottság nem fog habozni a szabálysértési eljárások megindításával, amennyiben a nem megfelelést ö, tapasztalja. Az állattenyésztést területén maradva örülök annak, hogy a bizottság jól reagált. A, a parlament, a bizottság az önkéntes bevezetés, az elektronikus állat uh, nyitvátartás rendszerének bevezetésére. Nem csak az, e, az állategészségügy és az élelmiszerbiztonság szempontjai javulnak ezáltal, hanem egyszerűbbé teszi a gazdálkodók életét is. A jelenlegi EU zoo technológiai szabályok, amelyek a magas genetikai minőségű állatok tenyésztését ösztönzik, Jó nullak bizonyultak az elmúlt évek során. Ugyanakkor a Lisszaboni szerződéshez kell igazítani ezeket a szabályokat, és ez lehetőséget teremt arra, hogy egy 11 vertikális jogi szöveget egy egységes jogszabályba ötvözzünk. Ezt a javaslatot nyár után tervezzük elfogadni, elfogadtatni, pontosan ezzel a céllal. Azzal, hogy tovább ösztönözzük a magas genetikai minőségű állatok tenyésztését, miközben a genetikus sokféleséget is megőrizzük, és bizonyos magas minőségű ter- termékek termelését, amelyek bizonyos állattenyésztési technikákhoz vagy genológiai technikákhoz kapcsolódnak. Legkésőbb ezért végére az Európai Bizottság egy négy javaslatos csomagot tervez elfogadni, mely új állategészségügyi és növényegészségügyi törvényeket tartalmaz, valamint a reproduktív anyagokra vonatkozó jogszabályok felújítását is tartalmaz, valamint a hivatalos ellenőrzések szabályozását azzal a közös céllal, hogy modernizáljuk e területeken a jogalkotást. Ha szóljak mindegyik kérő ezen témáknak röviden. Állategészségügyi törvény. A javaslat egy új állategészségügyi törvényre, mely gyakorlatá for teszi azt a elvet, hogy jobb a megelőzés, mint a gyógyítás, arra törekszik, hogy a gazdasági vesztességet csökkentse, amely a betegségekből adódhatna. Egyszerűbbé teszi, integrálja és rugalmasabbá teszi azt a hatalmas mennyiségű állategészségi jogszabályt, amely érvényben van, és ezeket a Lisszaboni szerződéshez igazítja. A kiterjedt előkészítő munka nagyon nagy támogatást kapott a mm, tagállami szakértőktől és maguktól az érintettektől is. Hadd szóljak most az állat, a növényegészségügyi törvényről. Az új növényegészségügyi törvény vonatkozó javaslat célja az, hogy jobban megvédjük az Európai Uniót az új járványoktól, és modernizáljuk, kartyusítsuk a jelenlegi szabályozási rendszert. A globalizáció és az éghajlatváltozás egyre növekvő fenyegetést jelentenek az európai növényfajtákra és általában a természetre. A korai felfedés és az új ö, járványok írtása időben hatalmas megtakarításokat hozhat, és a peszticidek alkalmazásának csökkentését is hozhatja. Az új biodiverzitás stratégia alkalmazása az invazív idegenfajok ellen is nagyon fontos jogszabályokat követel meg. Ez a az új állat, növényegészségügyi törvényel párhuzamosan újra vizsgáljuk a növények reproduktív anyagaira vonatkozó szabályozást. A célok, cél az, hogy egyszerűbbé tegyük és harmonizáljuk azt a 12 mostani irányelvet, ami érvényben van, és egy egységes jogszabályi keretbe foglaljuk, ezáltal csökkentjük a végrehajtás adminisztratív tervei. terhei. Az új jogszabály alapján a fajta félék regisztrációja úgy alakul majd, hogy a betegség ellenállóbb vagy szárazság ellenállóbb ö, fajtákat fejleszék, illetve ezek kerülnek az európai piacára. Végül a csomag utolsó eleme a hivatalos ellenőrzések rendszerének áttekintése, amely egyszerűbbé teszi a jelenlegi szabályozást, ugyanakkor megszilárdítja a jelenlegi módszertan. Megvizsgáljuk a különféle vizsgálati díjak, a állategészségügyi gyógyszerek maradékának tárolására vonatkozó és import szabályozásokat. Minden olyan változást bevezetünk, amely szükséges ahhoz, hogy az állategészségügyi, növényegészségügyi és magra vonatkozó, mag, magra vonatkozó jogszabályok megvalósulnak. Ugyanakkor a higiéniai csomag áttekintése, amely 2006 óta van érvényben, új javaslatok kidolgozására vezet majd a nyári szünet után, és ez megfelelő hatástanulmányokra támaszkodik. A javaslat célja az, hogy viszonylag kicsi kiigazítások szülessenek, annak érdekében, hogy a végrehajtás konszolidálódjon, egyszerűbbé tegyük, világosabbá tegyük a szabályokat, és csökkentsük a végrehajtás költségeit, anélkül persze, hogy alásnánk a csomag, jogszabálycsomag alapvető céljait. A higiéni a higiéniai, állat és növényegészségügyi jogszabályokat pedig a Lisszaboni szerződéshez igaz, igazítja. Nagyon fontos kezdeményezés a GMO-kkal kapcsolatos bizottsági javaslat, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy hozzászóljanak ahhoz, hogy vajon akarnak vagy nem akarnak GMO termesztést bevezetni a területükön. A javaslat döntő szakaszába jutott, és nagyon remélem, hogy politikai megalapodás születik a környezetvédelmi miniszterek tanácsa júniusban. Remélem és bízok abban, hogy a Parlament és az Európai Bizottság fent tudja tartani azt a konstruktív és gyümölcsös együttműködést, amely megvalósult ebben nagyon fontos témakörben, és ebben a szellemben tudjuk tovább folytatni, pozitív eredménye jutva a tanács második olvasatában. Egy következő témát érintve, amely elég nehéznek bizonyult az elmúlt évek során, képviselők bizonyal emlékeznek arra a kudarcra, amely a tavalyi évben az egyeztetés lezárását hozta a különféle klónozott újszerű élelmiszerek tekintetében. A Novel Food dossierből külön választottuk a klónozás témakörét, és egy külön javaslatot dolgozunk ki a klónozásra 2013 elejére e téma megosztásban. Számítottak a támogatásukra, remélem, hogy az új klóning javaslatot és a, a novel foodokra vonatkozó javaslatot is támogatni fogják még ebben a parlamenti ciklusban. Igyekeztem rövid áttekintést adni a helyzetről, azon fő témákat felemlítve, amelyekről most vita folyik, illetve amelyekben a következő években döntés várható, és amely érdeklődésre tart számot. Erősen hiszek abban, hogy önök kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy garantáljuk azt, hogy az intézmények munkája mindig a fogyasztók érdekét szolgálja. Ezért működök együtt oly szorosan önökkel, biztosítva azt, hogy cselekvéseink közösen tudjanak tudják javítani az állampolgárok életét végső soron. Most pedig várom az önök megfelszólásait, a szakbizottság tagjainak nézeteit és a kérdéseket, amelyeket hozzám intéznek majd. Köszönöm. Köszönjük. Köszönöm, kedves biztos úr. Már is megkezdjük a hozzászólások meghallgatását. A koordinátorokkal kezdünk. Nagyon-nagyon sokan kértek szót, ezért jól kell felhasználnunk, kihasználnunk az időt. Albert Dess. Ja, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr, hogy eljött az Agrárszakbizottság elé, és frakcióm, a néppárti frakció nevében külön köszönöm azt az együttműködést, amelyet biztosként folytat velünk. Személy szerint velem is, bármikor önhöz fordultam, mindig nagyon gyorsan reagált, válaszolt. Ezt szeretném külön kiemelni és megemlíteni, mert sajnos nem minden biztos és főigazgatóság esetében működik ez ilyen jól. Nem akarok most az egyes pontokról külön szólni, amelyeket említett, bizonyal majd kitérnek erre képviselőtársaim, de szeretném megragadni az alkalmat, hogy régióm egy sajátságos problémáját felvessem. Mint tudják, én bajor vagyok, Oberpfalz térségéből, ahol 14 ezer kis tó helyezkedik el. Ez egy, tehát egy, egy kis tavas terület Európának, ahol pontyot és egyéb halakat tenyésztenek. Hatalmas problémát jelentenek, jelent az, egy, az a herpes vírus, amely a halakat megfertőzte. Az, a, ha végrehajtjuk az intézkedéseket, akkor több ezer tógazdaság be kell zárjon. Meg kell találnunk egy olyan szabályozást, amely eh, nem követeli ezt meg. Kérem, hogy jöjjön el ebbe a térségbe, és ismerkedjen meg helyben a sajátságos helyzettel. Ezek a haltenyészetek semmi módon nem hatnak, ezek a halt betegségek semmi módon nem hatnak az emberi egészségre, ezt minden tudós tudja, és nem lehet, nem, eh, ezt figyelme kell vennünk, amikor e hal fertőzésekkel szemben fellépünk, és a, ezen tenyészetek kisüzemek jövőjét fenn kell tartanunk. Ami pedig az állatok szállítási idejét illeti, engedjen meg egy rövid megjegyzést, utalt arra, hogy számolnunk kell azzal a problémával, hogy egyre több vágóhidat zárnak be. Az EU szabályozásnak köszönhetően is folyik ez a folyamat. A jövőben gondoskodunk kell arról, hogy a kisebb mészárcékek is fennmaradhassanak, hiszen ha nem így járunk el, akkor automatikusan nőni fognak az állatszállítási idők. Tehát a bizottság nak szeretném ezt erre remutatni. A saját régiómban is egyre több kis vágóhidat zárnak be. Ezt a folyamatot meg kéne állítanunk, és fenn kéne tudni, biztosítanunk kell azt, hogy a kis mészárszékek fönnmaradjanak a régióban, ez csökkenteni az állatszállatási időket. Köszönöm szépen a figyelmét, és hogy meghallgatott. Grazie Albert. Köszönöm Albert. Luis Sziaszol, és őt követi George Lyon. Eh, Köszönöm a biztos úrnak a beszámolót és nagyon örülök, hogy beszámolt a bizottság prioritásairól a következő évre vonatkozóan. Teljesen lefedi ez a mi aggájainkat. A javaslatok tekintetében szeretnénk tudni a pontos tartalmát ezeknek a javaslatoknak, és konkrétan érdekelne minket a növényegészségügyi jogalkotás felülvizsgálata. Tudjuk, hogy Európában az említett okok miatt elég nagy a fenyegetettség, és ez minket aggaszt korlátozza ugyanis többek között a versenyképességünket is. Biztos úr, biztos vagyok benne, hogy most nem tud belemenni a javaslatok részleteibe, de azért szeretném, hogy tudja, hogy számunkra nagyon fontos ez a kérdés, és úgy gondoljuk, hogy nagyon jó lenne, hogy minél gyorsabban előre haladhasson ez a folyamat. Vannak olyan kérdések, amelyeket nem említett a beszámolójában, a bevezetőjében a kéztermékekben a transzgén jelenségek vagy elemeknek a megjelenése, úgy tudjuk, hogy nem igazán lehet pontosan megkülönböztetni, hogy melyek azok a nyomok, melyek azok az elemek, amelyek valójában megjelennek az állati, illetve az emberi fogyasztásban, és amelyek ártalmasak lehetnek. Úgyhogy ezt részletesebben meg kell, hogy vizsgálja ezt a kérdést a bizottság. Szeretném azt is tudni, hogy a bizottság osztja az aggájainkat, valamint, hogy vannak-e konkrét tervei a bizottságnak ebben a témában. A következő kérdés az Európában előállított dohány. Ez konkrétan kapcsolódik az egészségügyi kérdésekhez. Van-e a bizottságnak bármilyen terve az a dohánytermékekre vonatkozó irányelv felülvizsgálata tekintetében? Biztos úr, egy sor más kérdést is szerettem volna említeni, de jelenleg ennyire szorítkozom. Köszönöm. Köszönöm, Luis, George Lyon, majd Jim Nicholson. Uh, could I uh... Köszönöm. Én is szeretném a biztos urat üdvözölni körünkben. Gratulálok ahhoz, hogy a mi szakbizottságunkkal ilyen kiváló munkakapcsolatot alakított ki. Nagyra becsüljük ezt, nagyra értékeljük ezt a kapcsolatot. Utalnék pár felvetett kérdésre, tisztázandó egyes részleteket. Először is az állatjóléti stratégiával kapcsolatban támogatom önt, hogy a legfontosabb, hogy a szabályoknak érvényt szerezzünk. Nem több szabályra van szükség, hanem arra, hogy a meglévő szabályoknak valóban érvényt szerezzünk a gyakorlatban, és annak érdekében a jelenlegi eh, jogszabályok az unió egész területén érvényesüljenek, betartassanak. Egyetértek önnel, hogy az állatszállítással kapcsolatban az, a 8 óra, 8 órás szabály Skócia jelentős részén ellehetetleníteni a vágóhidra szállítást. Maradjunk a tudományos érveknél. A 8 órát, eh, a 8 óra az egy légből kapott adat, maradjunk a tudományos adatok mellett, hiszen ezek támaszthatják el a szabályokat. Ami a eh, sertés irányelvet illeti, azt mondja, hogy az év végéig 16 tagállam fogja tudni teljes mértékben betartani ennek az elvárásait. A jogsértési eljárás kezdeményezését említette a többi tagállammal szemben. A parlamenti képviselőkkel együttműködne? Aki szeretné, hogyha az európai eh, kereskedők is eh, nagyobb figyelmet szentelnének ennek a kérdésnek, mert a az önök jogsértési eljárással való fenyegetőzés, illetve eh, a, a kereskedelmi hálózatok nyomásgyakorlása jó nagyban felgyorsíthatná azt a folyamatot, amely szerint a tagállamok eleget tennének a sertés védelmi irányelvnek, hiszen hogyha boltok csak eh, a jogi szabályoknak megfelelő sertéshúst hajlandóak vásárolni, akkor az valóban nehéz helyzetbe hozná azokat a tagállamokat, amelyek eh, nem tesznek eleget a szabályoknak. A eh, tojuktyúkokkal kapcsolatban nem említette, hogy mikor várható, hogy minden tagállam betartsa a vonatkozó irányelv szabályait. Végezetül az utolsó két kérdéssel kapcsolatban arról beszélt, hogy politikai megállapodás szeretne a gémanipulált a GMO dosszéban, még a júniusi tanácsülésen, hogyha ez így lesz, akkor mi lenne a menetrendje annak, hogy ez a jogszabály megszülessen, és végrehajtásra kerüljön. Végezetül az újszerű élelmiszerekkel kapcsolatban milyen menetrendre számíthatunk, mikor várhatjuk az önök jogalkotási javaslatát. Tudom, hogy folyik a konzultáció. Ön szerint jogalkotási eh, javaslatot megkaphatjuk még a 2014-es mandátumunk lejárta előtt? Grazie George. Köszönöm George. Jim Nicholson. Uh, uh, Köszönöm, elnök úr. Uh, Én is szeretném a biztos urat körünkben üdvözölni. Komoly változások várhatóak több területen is. Egyetértek önnel, illetve George Lyon kollégámmal, aki azt mondta, hogy ez a 8 óra, ez légből kapott adat, az Európai Unió távoli távoleső részeivel. Mi lesz akkor, hogyha ezt bevezetjük, ezt a szabályt? Legyünk körültekintőek, találjuk meg az eszközöket, mechanizmusokat arra, hogy az eredményt az állatjólét terén úgy szülessenek eredmények, hogy senkit sem lehetetlenítünk el. Maradjunk a tudományos bizonyítékoknál. Georgia egyetértek ez ügyben. 16 tagállamról beszélt, amelyek remélhetőleg ez év végéig betartják majd a sertés irányelv szabályait. Tavaly biztos úr már beszéltünk a tőjütyugokra vonatkozó állatjóléti szabályokról. Újra és újra elmondtuk, hogy mennyire fontos, hogy az állatok tartásában javuljanak a viszonyok, a feltételek, Minden tagállam megszavazta ezeket a szabályokat, most már akkor vállaljuk fel a kötelezettségünket. Vagy hisszük, hiszünk a szabályokban, és akkor hiszünk a retorziókban is, e, vagy sem. Nem új jogszabályokra van szükség, arra van szükség, hogy mindenki komolyan vegye és betartsa a jelenleg is érvényben lévő szabályokat. Tehát ez a legkomolyabb e, kívás az önök számára és számunkra is. Ilyen nehéz időkben a kormányzatok honnan veszik elő az extra pénzt arra, hogy a szigorúbb szabályoknak eleget tegyenek? A gazdáknak különösen nehéz a szigorúbb normáknak eleget tenni, így tehát ránk hárul a teher, nekünk kell biztosítanunk azt, hogy jó szabályokat hozzunk és azoknak érvényt szerezzünk. Kapulas Santos kollega felvetette, azt, hogy Európába Rotterdamon keresztül kimanipulált gabona érkezik. Meg kell találnunk a módját annak, hogy megoldjuk ezt a problémát. Előfordulhat, hogy valaki Európába exportál, és mi visszafordítjuk a génmanipulált termékeket. Biztos úr, ezzel ön gólt lövünk minden egyes alkalommal, amikor olyan jogszabályokat fogadunk el, amelyeknek egész egyszerűen nem tudunk érvényt szerezni a gyakorlatban. Köszönöm, Jim. Martin Osling, és aztán Ányó képviselő. Von unserer Seite aus, schön, dass Sie hier... Köszönöm, biztos úr. Először is szeretném megköszönni, hogy ismét időt szakított ránk. Folytatnám, ahol Jim Nicholson abba hagyta az imént. Az import oldalon a zéró tolerancia kérdésében érdekes híreket kaptunk. Vajon hogy működik ez majd a gyakorlatban, a gémanipulált termékekkel kapcsolatban? Hiszen előfordulhat, hogy az Európai Unióban e, engedély nélkül is érkeznek majd um, agrártermékek. Ez komoly vitát válthat ki. Mikortól lép működésbe, a zéró tolerancia elve, és hogyan kívánják ezt a gyakorlatban működtetni. Következő kérdésem. A vetőmagokra vonatkozó zéró tolerancia kérdése. Ezzel kapcsolatban, ha komolyan gondolják ezt a zéró tolerancia elvét, akkor igen komoly ellenkezésbe ütközhetnek, hiszen a statisztikai adatok alapján várható, hogy ez sok, ezzel sokaknak a tyúk szemére lépnek. A, game, a GMO jogszabályokra vonatkozóan azt mondhatom, hogy a Dán jogszabály a parlament többsége számára azt hiszem, hogy nem elfogadható. A parlament álláspontját fogja védeni ez ügyben, hiszen egyértelműen fogalmaztunk a GMO-k ügyésében, a Dán e, e, javaslatban mindezeket nem szabályozták még. Az újszerű élelmiszerek kérdésében felmerül az a gondolat, kérdés, hogyha a klónokkal kapcsolatban új külön javaslat készül el, külön választva a Nobel Food szabályozástól, akkor konkrétan ebben a pontban a, bizony, a parlament javaslatait hogyan kezelik majd? Egy második, ha egy második körben sem születik megállapodás, az kudarc lenne. Tehát ezt nem engedhetjük meg magunknak mert akkor lehet, hogy import szabályozás nem jönne létre a következő generációkra vonatkozóan. Tehát kérdés, hogy a, a, valami újdonság állnak elő, vagy pedig a régi nyomvonalon jelölik ki az új szabályozás irányát. A, a, a mezőgazdaságban használt antibiotikumok kérdésével is szeretnék foglalkozni. Nem tudom, hogy ismeri a német tanulmányokat, amelyek részben arról mutatnak, hogy 30 napon át 80%-át az állatoknak kezelték így vagy úgy antibiotikumokkal, holott kétnapos kezeléssel is megoldható lett volna az adott betegség. Ez egyfajta visszaélést jelent, tömeges visszaélést az antibiotikumok használatában. Ezt a tartós problémát konzekvens módon kezelnünk kéne, korlátozva az antibiotikumok használatát. Remélem hogy válaszol majd. Hat hónap írtam önnek levelet, és azóta nem kaptam választ ebben a témában. Végül a növényvédelem témájában, illetve egészségügy témájában utalt arra, hogy aggályokat, aggályokra utalt egyes fajták a szárazságot kiválóan tűrik, ugyanakkor látható, hogy a biodiverzitás egyre csökken, a mezőgazdaságon kívül és mezőgazdaságon belül is. Mit tesz annak érdekében, hogy a növények sokfélesége, genetikai sokfélesége fennmaradjon, a vadon élő növényeket is, és a természet növényeket is beleértve? Köszönöm, Mártin, Anyú kollégája a szó, és ezt követően lezárjuk a koordinátorok meghallgatását, röviden választ fog adni a biztos úr, és utána folytatjuk. Biztos úr, biztos vagyok benne, hogy megérti, hogyha én nem azzal kezdem, hogy gratulálok önnek, valami olyasmiért, ami ugye nagyon nehéz lenne bármely biztos esetében. A 27 Európai Uniós tagállamból csak 16 mondja azt, hogy megfelel vagy meg fog felelni határidőre az előírásoknak. Föl kéne tenni azt a kérdést, hogy hány termelő ezekben az országokban fog megfelelni ezeknek a szabályoknak, hiszen a jelentős szám, és ennek hatása lesz a gyártásra. Azt is meg kellene kérdeznünk, hogy ezek az országok nem csak azt mondják a biztosnak és a bizottságnak, amit hallani akar. A felmaradó 11 ország esetében viszont nem is kívánnak megfelelni ezeknek az előírásoknak, nem is vitatják talán a kérdéseket. Az Egyesült Királyságok sertés termelői hogyan tudnak itt az úgynevezett közös piacra kilépni? Könnyen olyan helyzetbe kerülhetünk, amikor nagy mennyiségben importálunk nem EU országokból olyan sertést, amely egyáltalán nem felel meg az EU-s előírásoknak. Most, amikor én beszélek, Spanyolország importál Mexikóból nem megfelelő kertrezben termesztett baromfit vagyis az EU-s előírásoknak nem megfelelő ketrezben állítják elő ezeket a baromfikat. Az állatszállítás tekintetében már van elég jogalkotás, egyszerűen csak végre kell hajtani az érvényes szabályokat. Nagyon sok fajta eltűnik, ez hangzott itt el. Szerintem nem, fennmaradnak ezek a fajták. Sose tudni, hogy mikor lesz szükség újabb genetikai sajátosságra és ilyen sajátosságú állatokra. Elnök, köszönöm Mányuk képviselőnek, megadom a biztosnak a lehetőséget, hogy válaszoljon a koordinátoroknak. Ezt követik majd a további hozzászólók. Köszönöm szépen. Megpróbálok végigmenni az összes említett témán mindazokon a témákon, amelyeket a koordinátorok említettek. Dessur. A pontyherpesz témáját említette. Az ilyenfajta betegségek témájával folyamatosan foglalkozunk, méghozzá az állategészségügy kontextusában. Lesz egy felülvizsgálata ezeknek a témáknak, a, az, hogy a vágóhidak bezárnak, ezzel az aggájjal teljesen egyetértek. Minél több vágóhidat zárnak be, annál többet kell majd utaztatni az állatokat. Azt is meg kell persze érteni, hogy bár Európa és az európai szabályozás sokszor kritizálják az ilyenfajta következmények miatt. Azért az is igaz, hogy nagyon sok rugalmasságot tartalmaznak ezek a szabályok, ezek az előírások, például higiénikus, higiéniai előírások tekintetében, és a tagállamoknak szabad kezet ad nagyon sok témában. Egyszerűen a tagállamok nem alkalmazzák ezt a lehetőséget, nem használják ki azt a rugalmasságot, amelyet a rendeleteink tartalmaznak. Sokkal könnyebb azt mondani a tagállamok részéről, hogy Európa miatt történnek ezek az intézkedések, és vállalni kell a következményeket. Valójában az lenne a feladat, hogy meg kellene magyarázni, a, amikor a parlament, amikor a tanács, amikor a bizottság jogalkotási munkával foglalkozik. Meg kellene magyarázni a tagállamoknak, hogy a kisebb vágóhidak, például a kisebb vágóhidak ö, körülményeinek is meg akarunk felelni. Részt vettem nemrég Csolosz kollégámmal együtt egy konferencián a slow food témájában, és pontosan felmerült ez a kérdés a gazdák részéről, az osztrák hegyi gazdák részéről, akik gyakorlatilag a saját maguk által előállított állati termékeket szerették volna értékesíteni és a rugalmassági lehetőségek alapján erre meg is van a lehetőség. A lényeg, hogy az országok használják ki ezt a rugalmassági lehetőséget. Természetesen vannak alapegészségügyi előírások, amelyeket be kell tartani. Ugyanakkor többféle szabályokat lehet alkalmazni a körülményeknek megfelelően. Luis, a javaslat tartalma. Hát igazából most nem tudok belemenni a részletekbe. A javaslatok legtöbbjén most dolgozunk, most készülnek a hatástanulmányok, de megígérem, hogy akit érdekel ez a téma, bármely konkrét javaslat, részletesebb információt fogok adni, még mielőtt véglegesítenénk a javaslatunkat, úgyhogy közvetlen befolyásuk lehet majd arra, hogy a végső javaslatunk hogy néz ki. Persze nem mindig mindenben fogunk egyetérteni, minden esetre készen állok arra, hogy egyeztessünk, és nyitott leszek szokásomhoz híven az önök által tett megjegyzések tekintetében. GMO, többen említették a génmódosított szervezeteket, termékeket, és hogy ez milyen szinten van jelen. Az intézkedési szabályokat, illetve a mérési szabályokat módosítottuk néhány hónappal ezelőtt, méghozzá a takarmány import tekintetében. Most néhány hónap óta van már hatályban az új intézkedés, és most elemezzük, hogy milyen következményei vannak, vagy bármilyen hatása, e, milyen hatásai vannak ezeknek az új intézkedéseknek. Úgy tűnik, hogy a dolgok jól alakultak. Mindenkit szeretnék emlékeztetni arra, hogy a mérési mechanizmus változását a tanács és a parlament is elfogadta. most gondolkozunk azon, hogy ezt a fajta eszközt kibővítsük el, kiterjesszük el az élelmiszerre is, legalábbis, mint mérési mechanizmus, mert a technikailag nagyon közel áll ez a két téma. Új mechanizmus bevezetése, a mérés módszere, ezek gyakorlati kérdések, és az új szabályok gyakorlatilasabban közelítik meg a mérési problémákat. A vetőmagok tekintetében most nem gondolkozunk ilyen kérdésen. Először takarmány, valószínűleg ugyanezt a mechanizmust fogjuk javasolni majd az élelmiszerimportra. Dohány, igen, tervezük a dohánytermék iránya felülvizsgálatát. Az én portfólióm, az egészségügyi portfólió szempontjából rendkívül fontos ez a kérdés – a dohány a legfontosabb gyilkos eszköz, ami a társadalomban érvényes. Azért egy dolgot szeretnék tisztázni. Az egyik olyan téma, amin gondolkodunk, azok az ízesítő anyagok, de csak az ízesítők karakterizálása a mi konkrét témánk, amivel foglalkozunk az európai dohány azért, hogy versenyképes legyen a világpiacon, tehát ezt az aspektust mi nem érintjük, fontosnak tartjuk, úgyhogy amint lezárjuk ezt a folyamatot, a mostani folyamatot, ami persze egy jelentős hatástanulmányal kapcsolódik, majd ha lezártuk ezt a folyamatot, természetesen visszajövök az önök szakbizottságába, és akkor meg tudjuk beszélni a kapcsolódó témákat. Minden esetre tudomásom szerint a javaslat a mezőgazdasági szektort nem fogja javasolni, a dohány szektort, kivéve remélhetőleg a fogyasztás csökkentést, ezt a hatást reméljük, de megmondom őszintén, hogy igen, ez célunk. Állatjólét, Lajen úr. Teljes mértékben egyetértek önnel, és nagyon sokan említették, hogy a végrehajtásra kell koncentrálnunk és mindez tudományos értékeken kell, hogy alapuljon, tudományos eredményeken. A jövő héten a 8 órás szabályra vonatkozóan 1 millió aláírásos dokumentumot fogok fogadni. Értem az aggályokat, értem, hogy visszaélések fordulnak elő. Ugyanakkor közösen azon kell gondolkoznunk, hogy a visszaélések ellen tudjunk harcolni. Ahogy a bevezetőmben mondtam, valójában engem az foglalkoztat elsősorban, hogy azt tudjuk megnézni, hogy hogyan lehet a legjobban végrehajtani a szállításra vonatkozó jelenleg érvényes előírásokat, hogyha vannak rendeleteink, hogyha rendelkezésre áll a technológia, akkor a meglévő technológiát kell felhasználnunk azért, hogy biztosítani lehessen valójában, ténylegesen, hogy a rendeletek végrehajtása megtörténik ma például ezt a példát tudom mondani, hogy az iPad-emen keresztül minden egyes repülőt tudok követni az egész világon, minden repülőt, amely a levegőben van, meg tudok nézni az iPad-emen. Úgyhogy technológiailag tényleg megvan a lehetőség, hogy az összes állat szállítást nyomon lehessen követni. A rendeleteinkbe be kell építeni ezeket a rendszereket, és ha valaki visszaél a szabályokkal, akkor nagyon könnyű lesz fülön csípni. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a megoldás nem csak rajtunk keresztül működik, nem csak a parlamenten és a bizottságon keresztül működik, a tagállamoknak el kell fogadniuk, hogy központosított rendszerre van szükség az ellenőrzés tekintetében. Határon átnyúló téma mindenképpen, határon átnyúló szituáció. teljesen egyetétek azzal, hogy koordinációra van szükség a kiskereskedőkkel együtt, azért, hogy a végrehajtás megvalósulhasson. Az érdekelt felekkel, a gyártókkal és a kiskereskedőkkel ebben a témában konferenciát szervezünk. Pontosan azért, mert úgy gondoljuk, hogy ők a helyszínen tudnak segíteni, a helyszínen tudják elérni azt, hogy a rendeletek végrehajtása megfelelően megtörténjen bármit teszünk, mi bizottságként lépünk. A mi illetékességünk teljes mértékben kihasznált. Amilyen állásfoglalást kialakítunk, a a témájában. Például, amikor hangsúlyoztuk azt, hogy a határidőt ne lehessen kitolni, Nagyon sokan megjelentek és kérték a határidő kitolását, hiszen nagyon jól tudják, most már viszont mindenki tudja, hogy nem lesz kitolva a határidő, és azt is nagyon tudom, hogy az érdekelt felek most már a megvalósításra és a megfelelésre koncentrálnak. És pontosan ezt akartuk. Persze sokszor ez pénzbe kerül, de például a strukturális alapból, egyéb alapból lehet ezekhez támogatást kapni, és ezt is ösztönözzük, hogy az előírásoknak való megfeleléshez is használjanak támogatást. A töltyükök tekintetében egyébként havonta egyeztetünk a nemzeti szakértőkkel. A jelenlegi helyzet az, hogy az időszak végére teljes megfelelés meg fog valósulni. Én remélem, hogy ez így is fog történni. Minden esetre ezt az információt kapjuk a tagállamoktól hogy igazából csak azt mondják, amit hallani akarunk, vagy ez a valóság? Ezt nem tudom valójában megítélni, mert nem tudok olvasni a fejekben. Minden esetre én hiszek abban, hogy a tagállamok profik és komolyak, hiszen három-négy hónapig lehet nekünk hazudni, de előbb-utóbb ez ki fog derülni, és akkor a nemzet hihetőségüket veszítik el. Biztos vagyok abban, hogy tényleg a tagállamok meg akarnak felelni az előírásoknak, és hogy korrekt információt kapunk tőlük. Nicholson úrral teljes mértékben egyetértek a szállítás témájában. Tudományos megközelítésre van szükség. Európa hibáztatása, ez már egy európai sportágá vált, mindenki minden miatt Európát hibáztatja de mi itt ülünk, vállaljuk a felelősségünket, meghozzuk a döntéseket, bár bizonyos standardoknak nem tudunk megfelelni, de a lehető legjobban végezzük a munkánkat, a feladatunkat, mert próbáljuk előre vinni ezeket a témákat, pontosan azért, hogy meg tudjunk felelni azoknak az agályoknak, amelyeket a polgárok, a gazdák, a fogyasztók, a környezetvédők önökön keresztül fejeznek ki. Mindenkinek az aggáját le akarjuk fedni, és természetesen megpróbálunk egy működő kompromisszumot találni ezekre a problémákra. Hausling úr a GMO-kra kérdezett rá. Természetesen egyeztetés lesz. Remélem hogy közös alapot fogunk találni a tanácsa a parlamenttel, a megoldások tekintetében gyakorlati megoldást kell, hogy találjunk. Remélem, hogy észszerű megoldást fogunk találni. Amikor a parlament ismertetni fogja az állásfoglalását, vagy ismertette az állásfoglalását, mi azt mondtuk, hogy a legtöbb véleménnyel egyetértünk, és támogatjuk, amit a parlament mondott. A tanács most javaslatokkal áll elő, amelyekben új elemek vannak. Ezekről beszélnünk kell, a szakbizottságokkal, a parlamenttel is. Klónozás. Ahogy megígértem, az új élelmiszerek vitája során, amit lefolytatók, egy teljesen önálló javaslata fogok előállni a klónozás témájában. Ez teljesen különálló lesz az új élelmiszerekhez képest. Az Envi Bizottság elé fogok menni, meg fogom kérdezni őket, hogy hogy akarnak ők eljárni. Én nem akarok elébe menni a témának. Az én javaslatom és az én igényem, vagy kívánságom az, hogy azonnal kezdjük meg a munkát a novel fooddal, az új élelmiszerek témájával, de vegyük ki belőle a klónozás témáját, persze bizonyos védőzáradékokat ideiglenesen lehet, hogy be kell vezetni, és ezt követően várjuk meg azt a hatástanulmányt, annak az eredményét, ami már megindult a klónozási irányelv témájában, és a klónozási irányelv témáját pedig ezt követően tárgyaljuk meg. Azzal persze teljesen egyetértek, hogy nem fogadhatunk el egy újabb végnélküli folyamatot. Ha ma kell előállnunk a Novel Food témájával, ez egy ö, sikeres kezdeményezés kell, hogy legyen. Természetesen a parlamenttől függ sok minden, megmondom ezt őszintén. ha csak nem kapnék teljesen zöld utat, teljesen szabad kezet a parlamenttől, akkor persze egyedül is tudnék lépni, de fontosabb lenne, hogy együtt tudjunk dolgozni a parlamenttel. És amikor lezárjuk ezt a témát, akkor kezdődhet a következő. Antibiotikumok a gazdaságokban. Egyetértek önökkel, teljesen elterjedt az, hogy visszaélnek az antibiotikumok használatával. Ha követjük azt, amit mondtunk, amikor bejelentettük a közleményünket, az mikroba ellenállás témájában. Ott megállapítottuk, kijelentettük, sokszor kijelentettem ezt szóban is, hogy az antibiotikumoknak való ellenállás Nagy kettő oka van, az emberi és az állati antibiotikumokkal való visszaélés. És mind a két kérdésre kell, hogy foglalkozzunk. Amit elhangzott, hogy 90 százaléka az állatoknak antibiotikummal van kezelve évente kétszer, ez egy visszaélő gyakorlat. Vannak rendeleteink Európában, amelyek megállapítják, hogy amikor ilyenfajta gyógyszert alkalmaznak gazdaságokban, akkor állatorvosnak kell jelen lennie az alkalmazás során, és az állatorvos el kell, hogy fogadja, meg kell, hogy erősítse az antibiotikum alkalmazását. Ez valójában így működik? Ezt meg kell, hogy vizsgáljuk. Anyu úr aggájaikra azt hiszem, hogy már reagáltam a előző válaszaimmal. Köszönöm. Bene, grazie, Köszönöm, biztos úr, köszönöm ezeket az első válaszokat, nagyon sok minden elhangzott már, úgyhogy kérem a kollégákat, akik jelentkeztek hozzászólásra, 13-an kértek szót, sőt, még most is van, aki szót kér, úgyhogy mindenkit kérek, hogy röviden szóljon hozzá, mert egyébként a biztos úrnak nem lesz ideje, hogy választ adjon. Delange képviselő az első. Uh, chairman. Köszönöm, elnök úr. A biztos úrral már korábbi alkalmakor elég kemény voltam, amikor a kedvesztilalomról uh, beszéltünk, nem kiválok hasonlóan keményen fogalmazni most, ugyanakkor a sertés jóléti vagy állatszállítási kérdésekben az öntörténete az, azt mondta, hogy szigorúbb végrehajtásra van szükség, jobb végrehajtásra. Ezzel értem, éppen egyet is értek, de ez a történet, ezt senki nem fogja, eh, senki nem lesz vevő, ha csak nem lesznek valóban elrettentő szankciók is meglebegtetve. Szerintem a szankciók jelentik az európai rendszer eh, a híles sarkát, mert az ellenőrzés és a szankciók terén nem vagyunk valami jók, nem fogjuk tehát ezt megoldani, ezt a problémát, ha csak nem találunk eh, egy eh, varázs megoldást, amit egyébként a ketreztilalomra még nem találtunk meg. Jobb színvonalasabb ellenőrzésre van szükség, hogy azok, akik nem tartják be a szabályt, és ezzel mindenki számára megrontják, a, elrontják a rendszer működését. Sajnos nincs még meg a varázs megoldás. Ma azonban egy új témáról kell beszélnem. Egyre több információt kapok arról, hogy milyen csalásokat követnek el az élelmiszer eh, iparban. Hogy ez a gazdasági válsággal függ -e össze, amikor az élelmiszer iparra egyre nagyobb nyomás hárul. Nem tudom, de a szakértők azt mondják, hogy az a benyomás alakul ki bennük, hogy egy terjedő tendencia ez az élelmiszer iparban, előállításban. A tojásporban például nehéz fémek fordultak elő, sőt, édességekben, kenyérben mindenféle szennyezőanyagok. Hozhatnék számos példát erre, amikor is ami azt mutatja, hogy egyre terjedőben van ez a probléma. Ön mit tesz annak érdekében, az ön kollégáim mit tesznek annak érdekében, hogy az európai fogyasztókat a gazdasági válság során is ugyanúgy védjük, mint korábban, amikor egyre nagyobb nyomás hárul az élelmiszeripari cégekre. Tehát extra előfeszítésekre van szükség, ezt megteszik-e önök ilyen nehéz időkben? Köszönöm, Delász kolléga. Köszönöm, elnök úr. Szeretném felhívni a biztos úr figyelmét. Egyébként köszönet, hogy eljött a szakbizottságunkhoz, és köszönet, hogy a rendelkezésünkre. Szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy idén januárban a parlament hatalmas többséggel, méghozzá a mi szakbizottságunk kezdeményezésére elfogadott egy állásfoglalást az élelmiszer pazarlás témájában. Az állásfoglalás nagyon sok jelzést tartalmaz. Az egyik nagyon sürgős lenne, méghozzá az, hogy 2014 legyen az élelmiszer elleni harc éve. Figyelembe véve azt, hogy az állásfoglalásnak nagyon jelentős a, hang, a visszhangja több országban. És épp ezért elég nagy az elvárás, a döntések, vagy a döntések hiányával szemben a bizottság részéről. Szeretném arról is tájékoztatni, hogy több olyan eh, európai parlament van, nemzeti parlament van, amely aktiválja a képviselőket azért, hogy nemzeti szinten ugyanezeket az igényeket valósítsák meg. Nagyon eh, szeretném tudni, nagyon örülnék annak, ha elmondaná biztos úr, hogy van-e ilyen jellegű kezdeményezés eh, a fejükben, Egyetértenek-e azzal, hogy 2014 az pazarlás elleni európai év legyen? Persze egy sor más témát is szeretnék említeni, egy sor más irányelvet is elő kellene venni, de ezekre még van idő. Köszönöm. Elnök, köszönöm Káronna képviselő, meg Inez képviselő. Uh, thank you, Chairman. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr. Két jogszabálycsomaggal kapcsolatos időzítésbeli kérdésem lenne, amelyekre már régóta várunk, de sajnos késedelmet szemetek. Az első az állat gyógyszerekre vonatkozó csomag, amely e-, ez évben kellett volna, hogy tárgyalóasztalra kerüljön, azonban úgy tűnik, hogy csak jövő első felében kerül erre sor. Tudom, hogy ez régóta késik, kérdés csak az, hogy miért. Ez kihatással van a ritkább fajok, illetve a kisebb tagállamok esetében a rendelkezésre álló Eh, állagyógyászati termékek terén. Mit, ki, mit tesznek annak érdekében, hogy jövő év elejénél korábban benyújtsák erre vonatkozó javaslatokat? Második kérdésem a négyes csomagra vonatkozik állat és növény eh, egészségügyi, állatjóléti, eh, élelmiszer, mm, illetve vetőmag ellenőrzésekre. Nos, ezzel kapcsolatban önök a jogalkotást javasló kezdeményezési joggal bíró intézmény. proaktívabb szerepet várunk az Európai Bizottságtól, mikorra várhatjuk ezeket a javaslatokat. Bardzo proszę o zabranie głosu panią poseł Harens Garcia. Harens Garcia, Sonia Szó. Köszönöm. Biztos úr, gyors kérdés. Az állatjólét tekintetében ki tudná fejteni, hogyan igazolható az a szigorú határ érték, mint a 8 óra? Miért pontot húzok meg a határt? És csak akkor, amikor az állatokat bizonyos feltételek között szállítják, és miért csak akkor érvényes ez a határ, hogy amikor a vágóhídra viszik az állatot, és egyéb utak során miért nem? Hogy csak ezen az utolsó útra úgymond vonatkozik ez, a határozás, a szabályozás, akkor az utak 60%-át figyelemen kívül, hogy például a sertéseket elég sokat szállítják vágóhidunk kívüli célokra is. Második kérdés. A növényegészségügyi kezdeményezéseket terveznek-e bevezetni, hiszen tavaly december 14-e óta várjuk a megfelelő jogalkotási javaslatot, és a különféle kisebb mértékű alkalmazások körére vonatkozóan. Például látjuk, hogy az európai citrusfélék termelők a megfelelő szabályozás hiánya miatt teljesen kizárásra kerülnek. 15 olyan járvány került felsorolásra, amely ezeket a fajtákat érinti Európában. Aztán az újszerű élmiszerek és a klónozás témakörében kérdezem, hogy ezt a két jogszabálytervezetet egyszerre tervezik beterjeszteni? Említette, hogy különbséget tesznek szabályozás tekintetében a klónozás és az újszerű élmiszerek között. Ám ha egyszerre teszik, lehet, hogy a parlamenti eljárásban nehézséget okoz majd. Köszönöm, Köszönöm szépen. Tack så mycket ordförande och tack så väldigt mycket. Köszönöm szépen elnök úr. És szeretnék köszönetet mondani Dali biztos úrnak is, hogy eljött a szakbizottságunkhoz, és készen áll arra, hogy a kérdéseinkre választ adjon. Az egészségügyi rendeletek és a kis vágóhidak. Én úgy gondolom, hogy maga a rendelet eléggé rugalmas, viszont nagyon fontos a szerepe a költségeknek, illetve a költségek megosztásának a kisebb vágóhidakat nagyon súlyosan érintik az új szabályok. A tagállamoknak kellene fellépnie ezekben a témákban. Úgy gondolom, hogy érdemes ezt a kérdést részletesebben megvizsgálni. Nagyobb figyelmet érdemel ez a téma. Lehet, hogy arra lenne szükség, hogy néhány helyi és regionális vágóhidat újra visszaállítsunk, működésbe állítsunk, hiszen szükség van rájuk. További állategészségügyi és állatjólétvédelmi szabályozás tekintetében nagyon fontos a nyomonkövetés, és nagyon fontos a szankciók, a szankciók alkalmazása. Meg vagyok arról győződve, hogy ha lesz egy keretszabályunk, ami lehetne hasonló az élelmiszer témájában kialakított keretszabályhoz, megkönnyíteni az életünket. Nagyon egyszerű, egyértelmű, jogalkotásra van szükség, amely az elveket állítja föl az állatjólét témájában. Igazából azt kéne meghatározni, hogy ki miért felel. Ez sokkal könnyebbé tenni a munkánkat, és sokkal könnyebb lenne a nyomonkövetés és a szankció kiszabása is. Az ellenőrzések témájában pedig szeretném elmondani, hogy véleményem szerint a stratégia tekintetében mérföldkövekre van szükség. Például mondjuk azt, azt mondjuk, hogy 5 vagy 10 év az átmeneti időszak, a bizottságnak joga kell, hogy legyen a felülvizsgálatra, az ellenőrzésre, és arra, hogy egyetemi választ kapjon a tagállamoktól a tekintetben, hogy az egyes tagállamokban mennyi időre lesz szükség az átálláshoz. Jelenleg várniuk kell addig, amíg hatályban nem lépnek az előírások, és addig nem tudnak semmit tenni. Szerintem jobb lenne, hogyha a bizottság már korábban tudna reagálni. Köszönöm szépen. Dorfman úr a szó. Köszönöm, biztos úr. az állatok szállítása tekintetében támogatom az ön állásfoglalását, meg vagyok győződve arról, hogy az állatok jóléte a szállítás során nem időkérdés, hanem elsősorban a szállítás minőségének a témája. A vita során sokszor megfelelkezünk arról, hogyha 12-15 óráig szállítunk egy állatot, és ehelyett azt mondjuk, hogy 8 órát lehet szállítani, az azt is jelenti, hogy az állatokat le kell szedni a járműről, utána föl kell tenni a következő járműre, úgyhogy lehet, hogy ez még plusz szenvedést okoz az állatoknak. Tehát nem biztos, hogy az idő aspektusából kellene ezt megközelíteni. Egy olasz témát szeretnék említeni, a méhészet területén a betegségek elleni harc, ezt szeretném említeni. Annak ellenére, hogy a parlamentben készült egy jelentés a méhek jólétéről is. A szerves savak, formadehis sav elsősorban használata a méhészetekben nem csökkent, hiszen nincs is regisztrálva ennek az savnak az értékesítése, mert állat egészségügyi szempontból nem számított fontos savnak. Ezt a savat most már nem szabad használni a méhek betegsége ellen. Ez viszont, ez az előírás Olaszországban súlyos problémát jelent a méhészek számára. Szeretném megkérdezni, hogy ismeri -e ezt a problémát, és milyen megoldást javasol erre. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig megkapja a szót Reiners asszony, ezt követően a kollega. Köszönöm, először is köszönöm én is, hogy ismét eljött körünkbe. Én is úgy gondolom, hogy nagyon jó párbeszédet folytatunk önnel. Két kérdésem van először is. Utalnék arra, amit ön korábban mondott, nevezetesen az antibiotikumok kérdését említeném. Azok felhasználását illetően azt mondta, hogy az antibiotikumokat csak állatorvos jelenlétében lehetne adni. Ez szépen hangzik első hallásra, ám hogyan lehet a megfelelő ellátást a nagy állatoknál, nagy testű állatoknál alig van megfelelő számú állatorvos, és még sok üzemekben sem, nagyobb gazdaságokban sem lehet megvárni az állatorvost akut esetekben. Például egy, egy akut borjumasztitisnál az állat szenved, fájdalmi vannak, lázas, azonnal kezelni kell. Nagyon nehéz ilyen esetekben eldönteni azt, hogy vajon az antibiotikum alkalmazása védi az állatot-e, vagy éppen, hogy nem adjuk, az rossz neki, vagy jó. Tehát az állat jólétet mi szolgálja, ha gyorsan adjuk az antibiotikumot, vagy, vagy megvárjuk az állatorvost. Aztán arról is beszéltek, beszéltünk, hogy az elmúlt hetekben egyre több jelentést kapunk arról, hogy egyre gyakoribb a PCB az élelmiszerben, és különösen a, a szabad téren termeltett tyúkok tojásában. Ez nem csak európai, hanem világszerte jelentkező probléma. Más államok, más tanulmányaiból is kiderül ez. Mi hogyan kívánjuk e problémát kezelni? Hogyha lefelé próbáljuk szorítani a határértékeket, ahol is a, az ember számára és ember esetében nem veszélyes feltétlenül, Ám egészében a felhasználó, a fogyasztóvédelem keretében és a mezőgazdaság esetében. Ugye a szabadon tartott csirke az nem ketrezben él, hanem a, a, a talaj a fizikai kapcsolatban van. Megfelelő javaslatot kell kidolgozni annak érdekében, hogy a sajátságos tenyésztési módra vonatkozó megoldási szülessen. Köszönjük a Júzó asszony, vagy Nikolász Kókor. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretném elmondani, hogy úgy gondolom, hogy ön nagyon jól ismeri az én aggájaimat, hiszen már a múltban is beszéltem ezekről. A jogalkotás nagyon szigorú az állatok jóléte tekintetében, a GMO-k tekintetében, az antibiotikumok használata tekintetében, stb. Ez igaz. Viszont ezek a szabályok nem érvényesek az import árura. Egyszerűen csak a mi területünkre korlátozódnak ezek a szigorú szabályok, és ugyanakkor megvan a lehetőség arra, hogy olcsóbb árut, olcsóbb importárut beszerezünk külföldön, ami egyáltalán nem felnek meg ezeknek az előírásoknak. Az áprilisi közleményben explicit szerepel az, hogy 5 10-szer több növényvédőszert is tartalmaznak az importtermékek az Európában előállított termékekhez képest. Dél-Európában nagyon sok parazita ellen egyszerűen nem, tudunk, nem tudunk harcolni, mert nem használhatunk bizonyos rovarírtószereket, ugyanakkor megvásároljuk, importáljuk azokat a termékeket, amelyek tartalmaznak ilyen rovarírtókat. Aztán olyan tojást vásárolunk, amelyek nem felelnek meg, amelyek olyan ketrecben neveltek, amelyek nem felelnek meg az európai előírásoknak. Miért nem szervez az Európai Unió egy tájékoztató kampányt azért, hogy megmagyarázzuk az európai fogyasztók számára, hogy a mi termékeink lehet, hogy drágábbak, de azért drágábbak, mert jobb minőségűek. Miért nem próbáljuk megakadályozni azt, hogy az Európai Uniós szabályoknak nem megfelelő termékek bejuthassanak az Európai Unió piacára? Egyszerűen a határon le kéne állítani az ilyenfajta termékeket. Ezzel segíthetnénk a gazdáinkat is írásban is benyújtottam már ezt az igényemet. Ön nem adott erre pozitív választ. Szeretném újra megkérni, hogy gondolja végig ezt a kérdést, esetleg továbbítsa az illetékeseknek ezt a kérést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Pan poseł Nikolescu. Nikolescu volt. W takim razie poprosimy pani poseł. Jest pani poseł Korea Zamora, bardzo proszę. Korea Zamora, Gracias, señor presidente, señor comisario. Buenas tardes. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet a biztos úrnak is. Mindenkit üdvözlök. De, de la direct... Szeretnék hozzászólni ahhoz, ami már elhangzott. A dohánytermék irányel felülvizsgálata. Nagy figyelemmel hallgattam az ön beszámolóját, és ön azt mondta, hogy az irányel felülvizsgálata nem lesz negatív hatással a gazdaságokra és a gazdákra. Véleményem szerint viszont az irányelv igenis sújtani fogja az európai dohánytermesztést. A konvergenciás célok szerinti régiókban nagyon sok munkahelyet biztosít ez az ágazat. Ezeken a területeken az európai átlagnál magasabb a munkanélküliség. Spanyolországban konkrétan vannak ilyen régiók, ilyen területek, ahol gyakorlatilag alternatív termelés, alternatív munka lehetőség nem is létezik. Biztos úr, figyelembe veszi a bizottság azt, hogy az irányel felülvizsgálatának milyen hatása lesz a teljes előállítási láncra, vagyis az alapanyag előállításától egészen, amíg a terméke jut az európai fogyasztóhoz. Az egész láncot érintik ezek az intézkedések. Nem lenne jobb, hogyha egy keretszabályt fogadnánk el, egy keretszabályt alakítanánk ki, Főleg, amikor tudományos alapon nem igazán rendelkező javaslatokat fogadunk el, és fontos lenne a proporcionalitás, az arányosági figyelembevétele is, elnök. Köszönöm. Kérem, hogy röviden szólaljanak hozzá a következők. Bové óra következő. Igen, rövid leszek az általános kerethez szeretnék hozzászólni. A mai bizottsági javaslat egy irányba mutat, vagyis az egyszerűsítés, az dolgok megkönnyítése. Csodálkozom azon, hogy ugyanakkor a gyakorlatban ez a vitának a nemzeti szintre való átültetését jelenti, vagyis több illetékességet akarnak adni a tagállamoknak. Itt viszont csak keveredést fogunk okozni, hiszen tudjuk, hogy milyen az egyes országok állásfoglalása például a GMO-k témájában. Valós európai jogalkotásra van szükség. Szerintem veszélyes, hogyha a nemzeti keretekbe átutaljuk ezeket a kérdéseket. Szeretnék hozzászólni a növényvédőszerek kérdéséhez és a rovarülőszerek kérdéséhez is. Vannak európai szabályok, de van gyümölcs termesztés, van szőlőtermesztés, vannak határon átnyúló problémák az egyes országok között. Van olyan ország, ahol lehet bizonyos terméket használni, és van, ahol nem. Ez hatalmas konfliktus. Úgyhogy vigyázzunk arra, hogy visszaültessük nemzeti szintre ezeket a kérdéseket. Második megjegyzésem. Jövő héten szavazunk az Európai Parlamentben arról, hogy elfogadjuk-e az Európai Egészségügyi Ügynökségnek a jelentését. Miért is? Mert érdek ütközés merült fel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről. A bizottság azt javasolja a parlamentnek, hogy ne szavazzuk meg ezt a megállapodást. Tisztázni kell a dolgokat. A bizottság mi a pozíciója a bizottságnak? Van-e átláthatóság? Pedig Véleményem szerint ez az, ügynék, ez az ügynökség átlátható kell, hogy legyen. A kérdés az, hogy tudjuk, hogy ez a bizottság nem úgy dolgozik, ahogy dolgoznia kellene, az ügynökség nem felel meg sem az átláthatóság igényének, a parlament által kötelezővé tett átláthatóság igénynek, nem felel meg a fogyasztók, a polgárok igényeinek, és a tudományos alapos se rendelkezik. Részletes vitát kell lefolytatni erről, mert ha ezt most nem tesszük meg, akkor a parlament nem fogja egyszerűen megszavazni a költségvetési ellenőrzési jelentést. Köszönjük, Danten. kollega. Köszönöm szépen. Kérdéseim már elhangzottak mások részéről ezért csak azt mondanám el, amit még nem mondtam el a javaslatukban. Szerepel-e az, hogy szigorúbbá teszik az invazív növények szabályozását és az invazív fajoknak a korlátozását, hiszen vannak olyan fajok, amelyek veszélyeztetnek bizonyos növényeket. Nem csak növényekről, állatokról is szó van. Minden esetre a növényeknél egyre súlyosabb a probléma. A bizottságnak van-e terve ilyen jellegű intézkedések bevezetése tekintetében? A következő az egészségügyi csomag. A kis gazdákat közvetlenül érintik ezek a kérdések. Azok a feltételek, amelyeket majd meghatároznak, ezeknél figyelembe veszik-e azt, hogy kit fognak terhelni ezek az új előírások. A gyakorlatban azt látjuk, hogy a rendelet pontosan a kis gazdákra súlyos terhet szab ki. Kérdésem, hogy az egészségügyi csomagnál figyelembe fogják-e venni az ilyen jellegű hatásokat. Köszönöm, aztán pani poseł Wojciechowski kollega következik. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr. Az ön álláspontja az állatok szállításával kapcsolatban kisé aggaszt. A 8 órás korlátozás vagy bármiféle maximális időkorlát bevezetésével szembeni ellenkezése aggasztó. Az állatszállítás drága, a fogyasztók viselik ennek a költségét, és a gazdák számára is drága ez, hiszen így kevesebbet kapnak az élő állatért, mert eh, valahol az árban, az egyik vagy a másik végén az élelmiszerláncnak meg kell fizetni valakivel ezeket a költségeket. Minél táborabbra szállítják az élő állatot, eh, annál rosszabb. Nem csak azért, mert drága, mert az állatnak is eh, komoly szenvedést okoz, hogy több mint akár 24 órán keresztül szállítják. Ezt figyelembe kell venni. A közérdek itt fontos, hogy hogy a közvélemény is szeretne egy ilyen korlátozást látni gyakorlatban, hogyha korlátozzák az átok szállítását, akkor az jó a régióknak is, hiszen a vidéki területeken kell eh, élelmiszer feldolgozó kapacitást kiépíteni. Tudom, hogy ez roppant összetett és nehezen szabályozható terület, ahol sok szempontot kell figyelembe venni, ugyanakkor érdemes mégis újra átgondolni, biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy az állatok szállítását valahogy korlátozzuk. Most készítek egy olyan jelentést, amely az állatok szállítással foglalkozik, és az Európai Bizottság szendékával ellentétesen, hiszen a jelenlegi rendelet egyértelműen kimondja, hogy korlátozni kell az állatok, állatok szállításának idejét, ugyanakkor egyre többet szállítják Európa egyik végéből a másikba az élőállatokat, egyre nagyobb probléma ez, a jelenlegi megoldások nem elegendőek, ezért újra kell gondolni ezt az mondját. Köszönjük, mondja az elnök. Most pedig Görling asszony kap szót. Thank you very much. Köszönöm. Én is igyekszem a lehetőleg rövidebben elmondani kérdésemet. Köszönöm, Dali úr, eljött. Én nem kérek elnézést, hogy elműtek valamit, amit már korábban is mondtam neki az állatszállítással kapcsolatban, ott méghozzá a tudományos bizonyítékokat, a konkrét szállítási körülményeket illetően a lovak, vagy a lófélék esetében. Nagy vita övezi ezt a kérdéskört, azonban afelől nincs vita, hogy különleges körülményeket igényelnek a lovak. A saját állat szállítási jelentésemben is, meg az EFSA-ban tárgyalva az ottani állatszakértővel is, megerősített engem abban a nézetemben, hogy a lovaknak sajátságos elbánásra van szükségük. Ezért konkrétan kérem, hogy egy 8 órás határidő esetét gondolja végig e sajátságos állatkategóriára vonatkozóan. Ez nem azt jelentené, hogy minden megnyitná a kaput minden állat esetében a 8 órás határa, de a lovak külön esetet képeznek szerintem. Igen, sok tudományos bizonyíték támasztja ezt alá, meg azt is, hogy a levágásra szánt állatokat, lovakat a kelet, az Európai Unió keleti határain túlra szállítják. Ezt meg kell akadályozni. Következő témám a GMO-kra vonatkozik. Beszélt a, az inconciliation szóról, ami az intézmények mindegyikében mást jelent az egyeztetés ezen folyamata. Ahogy én látom, a Dán elnökség elutasította bármely további tárgyalás lehetőségét a GMO csomaggal kapcsolatban, ha viszont folyik egyeztetés, azt jelenti, hogy mégsem ez a helyzet. Ez nem jelentmondást jelent, kérem tisztázza. Voltak éppen egy csomag újra körül, vagy sem a tanács körében. Köszönöm szépen. A követ 21 hozzászólást hallottunk. Biztos úr, most válaszolhat ezekre. Well, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Kezdjük az élelmiszeriparban tapasztalható visszaélésekkel, az élelmiszer hamisítással. Nos, nem gondoljuk, hogy drámai növekedés következett volna be a visszaélések eh, számában, amikor is ipari só került eh, az élmiszer termékekbe, Lengyelország és eh, Csehország ról beszélünk ebben az esetben. A közelmúltban történt ez, bizonyos gazdasági kiváltó okai voltak. Meggyőződésem, hogy folyamatosan oda kell figyelnünk arra, hogy ellenőrizzük, Eh, ezeket a kérdéseket, és fellépjünk el a visszaélések ellen. Sajnálatos módon sosem lehet teljes mértékben véget vetni ezen gyakorlatoknak, nem csak az élelmiszeriparban, hanem más területeken sem. És éppen ezért minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy eh, felépjünk ez ellen. Az élelmiszer pazarlással kapcsolatban Potosnyik kollégámmal együttműködünk szorosan ez ügyben, és várhatóan a közeljövőben kiadunk egy nyilatkozatot erről. Mert ez fontos kérdés, az eh, minden európai polgár 180 eh, kiló élelmiszert dob ki minden évben. Ez ez óriási pazarlás, és közben eh, a környezetvédelmi szempontból hulladéknak is minősül, gazdasági teher is ez. Sok összetevője van ennek a problémakörnek. Potosnyik úr részt vett eh, tavaly egy konferencián, ahol pontosan ez a kérdés szerepelt napirenden az érintetteket, érdekelteket is meghallgattuk. Éppen ezért szeretnénk, hogyha az emberekben tudatosítanánk ezt a problémát. Például az élelmiszer címkézés terén sokat tehetünk. A lejárati idővel kapcsolatban, hiszen a minőségét megőrzi felirat, az inkább az inkább fogyasztóvédelmi kérdés, miközben a lejárati idő az pedig egészségügyi kérdés. Tehát valamelyik terméknek van egy bizonyos időszak, amikor már nem, a, nem ugyanolyan minőségű, mint korábban, de még nem veszélyes az egészség. Azt, azt hiszem, hogy ezzel a distinkcióval, ha így címkéznénk az élmiszereket, akkor a pazarlás nagy mértékben csökken. Az erre vonatkozó javaslatunkat 2013 első felében fogjuk benyújtani. Ez az a menetrend, amelyet várhatnak. Úgy érezzük, hogy ez így reális. Mert a szeretnénk a antibiotikum rezisztenciával szeretnénk ezt egy csomagba gyúrni és persze az ipar szereplőivel is együttműködünk. Várjuk a kutatások eredményeit arra vonatkozóan, hogy milyen állat gyógyszerek vannak, amelyeket lehet oltóanyagként használni az állatokra, de mindenképpen el kell kerülni, hogy az, illetve az emberekre nem alkalmazhatóak. Visszatérve az állat, élő állatszállításra, a lehető legnagyobb mértékben a tudományos eredményekre próbáljuk alapítani a véleményünket. Az élőállatok szeretésével kapcsolatban figyelembe kell venni a származási hely vonatkozó címkézési szabályokat, ugyanakkor megvizsgáljuk, hogy mi történik és hogy hogy alakult át az európai ágazat, hiszen a vágóhidak egyre nagyobbá váltak, hallottuk, hogy a kisebb vágóhidakat egymás után zárták be, nem feltétlenül értek én ezzel egyet, de ez évek alatt ez így alakult. Ezt a folyamatot megpróbálni visszafordítani nem lesz könnyű, and what the ideal situation would be and what is practical. Nem mind, különbséget kell tenni a között, hogy mi mit szeretnénk, illetve hogy mi az, ami gyakorlatban e, reálisan megvalósítható. Szerintem ezen a ponton nem lenne e, célra vezető új rendeleteket elfogadni az állat e, élőállatszállításra vonatkozóan, koncentráljunk inkább a szabályok végrehajtására, arra, hogy a modern technológiát kihasználjuk arra, hogy javítsunk a helyzeten. Mrs. Paulson advised to go into... Paulson asszony azt mondta, hogy keret eh, szabályokat kell elfogadni az állatjólétre vonatkozóan. Pontosan ez történik. Egy keretrendeletet fogunk eh, tervezetet fogunk benyújtani. Persze bizonyos sok rugalmasságot is szeretnénk bevezetni a rendszerbe, hogy az eh, ehhez hogyan közelítünk. Nem az eljárásrendre, hanem inkább az eredményre koncentrálnánk tehát eredményorientált eh, keret lenne ez. Az átmeneti időszakokkal kapcsolatban már többször elmondtam nyilvánosság előtt is, hogy le kell vonni az eddigi tapasztalatokból a következtetéseket. Itt van például a mm, tojótyúkok, illetve a eh, sertés eh, szabályok, kocákra vonatkozó szabályok esete. Hogyha ilyen hosszú átmeneti időszakokat fogadunk el, akkor oda kell figyelni arra, hogy minden tagállam megfelelő programokat vezessen be és hajtson végre, amely biztosítja, hogy az adott határidőre valóban tudják tartani magukat a szabályokhoz, és ezen programokat az Európai Bizottságnak folyamatosan figyelemmel kell követnie, hiszen csak így tudjuk bizony, biztosítani azt, hogy mire eljön a nagy nap, a határidő lejár, addigra valóban a szabályok betartására képes lesz minden tagállam és ha ez így lenne, akkor valóban az Európai Bizottság hibája lenne, hogyha nem megfelelően alakulnak a dolgok. Ahogy a jelenlegi, helyzet, a jelenlegi helyzetben az Európai Bizottság semmit sem tehet, mielőtt az átmeneti időszak lejárna. Így tehát kezünk meg van kötve. Ezért felelősséget ezügyben elhárítanám. A méhekkel a nikotinoidokkal eh, kapcsolatban. Olaszországból hallottunk erről a problémáról. Tájékoztattak bennünket ezen problémáról. Azonnal az EFSA-hoz fordultunk, hogy elemezze ezeket a jelentéseket, ezeket az eseményeket, illetve a, eh, a dózis kérdést járja körül alaposan hogy a laboratóriumi dózusok megfelelnek-e annak, amit a mindennapokban használnak, találhatunk, és az EFSA-tól, az biztonsági Hivataltól várjuk a választ, remélhetőleg ez minél hamarabb megérkezik, eh, méh ügyben. Dioxin, tojások kérdése a következő. Nos, a tagállamok számára ez roppant kényes kérdés szigorú ellenőrzési programokat alkalmaznak több tagállamban is. Figyelemmel követjük a dolgok alakulását. A közelmúltban egy német esetről szereztünk tudomást, amikor dioxin ügy alakult ki, ahogy erről tudomást, ahogy ez kirobbant, Németország azonnal fellépett, és igen rövid időn belül elhárította a veszélyt. Következő kérdés termékimporttal kapcsolatban. Ajúzó asszony kérdéséről van szó. Ez nagyon komoly kérdés, mert tudjuk, hogy a WTO szabályok értelmében nem használhatjuk az állatvédelmi, állatjóléti szabályokat arra, hogy korlátozzuk a harmadik országból érkező importot. Ezért hangsúlyoznom kell, amit Jusszó asszony is mondott, és itt egyetértünk, mi szerint az állatjóléti szakpolitikánk nem az állatok jólétéről szól csak, amely egyébként számunkra fontos, amelyben hiszünk, hanem az élelmiszer minőség és élelmiszer biztonság kérdését is érinti. E ügyben, ez ügyben keménynek kell lennünk. A dohánytermékekkel kapcsolatban valóban ö, emberek munkája, munkája forog kockán, biztos vagyok benne. Biztosítatom önöket, hogy a hatástanulmány, amelyet elkészítettünk, figyelembe veszi ezt a szempontot. Ugyanakkor a, a dohányzás, évente 650 ezer ember veszti életét a dohány szes miatt. Ez nem csak emberi, hanem gazdasági veszteség is. Tehát nem csak az emberi szenvedést kell figyelembe venni, hanem a kemény gazdasági adatokat is. Ez a az egészségügyi politikánk és rendszerünk fenntarthatóságát is veszélyezteti a GMO gémanipuláció ügyében a vita nemzeti szintre terelésével kapcsolatban, sajnos mikrofon kívüli hozzászólást hallottunk képviselőktől, tehát a gémanipulációval kapcsolatban 12 tagállam kérte, hogy az Európai Bizottság eh, lépjen fel ez ügyben, és úgy gondoltuk, hogy javaslatunk működőképes, életképes, már csak azért is, mert földrajzi és logisztikai helyzet jó néhány tagállamban azt követeli, hogy sajátos döntéseket hozzanak meg a tagállamok a génmanipulált eh, terményekkel kapcsolatban. Szerintünk ez nem fog problémát okozni az ügyben, hogy Európában több lesz a génmanipulált termény, vagy sem. A kérdés nem az, hogy eh, megoldottuk-e a GMO kérdést. A GMO kérdés nem fog elmúlni, jövőben ez csak egyre fontosabb vagy krónikusabb kérdésé válik, ahogy egyre nagyobb nyomás hárul ránk majd a fenntartható élelmiszer előállítás terén, és bizony a gén manipulált eh, növények eh, teredőben vannak világszerte, Európának ezzel szembe kell néznie, mindenkihez fordulok, mikor azt mondom, Kérem, hogy objektíven és logikusan viszonyuljanak ez a problémához, figyelembe véve a biztonsági, környezeti, környezetvédelmi, egészségügyi szempontokat mind. Ahogy önök is tudják, amikor e, mandátumom elején nekiláttam ennek a dossziénak, akkor kijelentettem, hogy én innováció párti vagyok, ugyanakkor a felelős innováció pártján állok, ami felelősít azt jelenti, hogy a társadalom érdekeit szolgálja és biztonságos. Pontosan erről beszélünk itt. Az EFSZ átláthatóságával kapcsolatban annyit mondhatok, hogy már nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy az élelmiszerbiztonsági hivatal átlátható legyen. Ezek azok a kérdések, amelyekkel mondatom elejétől fogva foglalkozom, hiszen önök az elején felvetették ezt a problémát. Biztosíthatom önöket arról, hogy azóta komoly nyomást gyakorlok, eh, amennyire tőlem telik annak érdekében, hogy az EFSA átláthatóbban működjön. Az EFSA sokat tett annak érdekében, hogy a tudományos eh, kutatásokban, elemzésekben résztvevő embereket valóban átvilágítsa. Nos, persze mindig vannak problémák, de az Európai Bizottság ez esetben azonnal fellép. Persze ne felejtsük el, hogy az EFSA autonóm testület hivatalról beszélünk, egy független európai hivatalról, ezért nem tudjuk, nem tudunk parancsolhatunk az EFSA vezetőségének, ugyanakkor tudunk nyomást, közvetve nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy valóban átlátható legyen az, ahogy az EFSA működik. Itt nem csak a tényekről beszélünk, fontos emellett az is, hogy az emberek tudják, hogy ha valamit az EFSA elfogad, akkor azt megfelelő, megbízható, tudományosan alátámasztott módon tették. Természetesen erre vonatkozóan várom a további javaslataikat, mert hiszek benne, hogy ez egy fontos kérdés. És az invazív fajokkal, fajtákkal kapcsolatban Potosnik kúrral együttműködünk, hiszen az ő tárcájához is tartozik ez a növényvédőszerekkel kapcsolatban. Együttműködünk az érintett szervezetekkel, érdekvédelmi szervezetekkel, javaslatunk nem sokára megtörténik. GMO javaslattal mi történik majd? Megint csak annyit mondhatok, hogy a parlament egyértelműen vélemény nyilvánított, álláspontját elfogadta. A tanácsnak azonban még nincsen egy közös álláspontja. Márciusban, tavaly márciusban nem sikerült megállapodniuk, nem tudjuk, hogy júniusban újra a napirendet tűzik-e ezt a kérdést. Ha igen, akkor valószínűleg kialakul majd egy közös álláspont, és aztán kell ütköztetni a parlament és a tanács álláspontját, és kell valahogy ezek között kompromisszumot találni. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr, a válaszokat. Több, több kérdésre nincs időnk, úgyhogy ennyi nem több, amire időnk volt. Reméljük azonban, hogy a biztos úr visszatér majd körünkbe, és lesz alkalmunk még egy fordulót tartani, eszmecsere, illetve kérdés-válasz fordulót. Köszönjük biztos úr még egyszer, hogy eljött. Egy perce felfüggesztem az ülést, technikai okoknál fogva.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 Hölgyeim és uraim, folytatjuk az ülést. Első szavazásunk tárgya, jelentés tervezet, Kapulos Santos úr tollából. A 73 per 2009-es rendelet módosítása tárgyában a közvetlen kifizetések a gazdáknak 2013 évre vonatkozóan címmel. Egy pillanat.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 folytassuk és a munkát, és kezdjük el a szavazást. Tehát az első szavazás. Apula Santos úr jelentés tervezete a 73 per 2009-es tanácsi rendelet módosítása tárgyában a közvetlen kifizetések a gazdáknak 2013-ra vonatkozóan. Címmel 14 módosító került beterjesztésre, ezek a szavazó listán megtalálhatóak. Költségvetési Szakbizottság is véleményt formált a témában, azt javasolja, hogy fogadjuk el a bizottság javaslatát. Kérdem a jelentéstevő kíván -e felszólalni, mielőtt szavazunk. Ha igen, ővé a szó. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas um minuto. Trata-se da primeira votação. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Ez az első szavazás erről a témáról, a reformcsomagról, a kapreformcsomagról. Igazából ez egy technikai jellegű rendelet, ugyanakkor alapvető fontosságú. Fontos, hogy az átmenetet is megfelelő keretek között tudjuk biztosítani. Ezért úgy gondolom, hogy a javaslataim, valamint a módosító indítványok is figyelembe veszik a fő aggályokat, amelyek felmerülnek az egyes tagállamokban a jelentésem, valamint a módosítók is, amelyeket támogatni tudok, legalábbis ezeknek a többsége hozzájárul ahhoz, hogy megfelelő átmeneti időszakot tudjunk biztosítani, illetve probléma mentes legyen a jelenlegi modell és az új kap közötti átállás. Ezért a titkárságot, a képviselőket, a szakbizottságot is kérem arra, hogy támogassanak a jelentés előkészítésében, hiszen ez egy nagyon technikai jellegű jelentés. Köszönöm. Én is köszönöm a jelentéstevő hozzászólását, kezdjük el a szavazást. Kérne mindenki a szavazókártyát, helyezze létbe. Hetes módosító. Megnyitom a szavazást. Zamykam Lezárom. Látják az eredményt. Én csak azt arról beszélek, hogy elfogadták vagy sem, nem olvasom fel a számadatokat, ezt elutasítottuk. Most pedig 8-as módosító, megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom. Poprawka została przyjęta. Elfogadtuk. Köszönöm. 9-es módosító. Megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom. Elvetettük. Tízes. Megnyitom. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Menjünk tovább. Egyes cikk, 4A, új bekezdés. Van egy szóbeli módosító, megkinéz asszony részéről. Köszönöm, elnök úr. A szóbeli módosító két cikkben, a 68 és 69-ben szerepel a szöveg nem ugyanaz, mint a dokumentumban, ezért kérem, olvassuk fel, 8-as bekezdés. 2012. augusztus 1-ig, vagy egy hónappal a publikáció után a tagállamok, amelyek utal, amely döntést hoztak 69-re vonatkozóan, felülvizsgálják azt, és 2013-ban döntenek. A második rész pedig úgy a 69-es bekezdés első bekezdésében áll, a tagállamok dönthetnek 2009. augusztus 1-ig, vagy 2010. augusztus 1-ig, 2011. augusztus 1-ig, vagy augusztus 2012-ig, vagy egy hónappal a publikáció a nyilvánítás utánig, a döntést követő éven, éven belül. Ez tehát a szóbeli módosítom, amit javaslok. Dziękuję. Czy pan poseł sprawozdawca chciał się odnieść? Köszönöm. A jelentéstevő kíván reflektálni? Köszönöm. Dziękujemy. W takim razie przechodzimy do głosowania. Otwieram. Köszönöm, akkor szavazzunk. Megítom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Lépjünk tovább. 12-es módosítom, megítom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom. Ta poprawka została przyjęta. Elfogadtuk. Lépjünk tovább. 13-as módosító, megnyitom a szavazást. Köszönöm, lezárom. Ezt is elfogadtuk, köszönöm. Menjünk tovább. 14-es. A jelentéstevőt látom, és az elnököt is. Megnyitom a szavazást lezárom. Köszönöm, elfogadtuk. Menjünk tovább. A jogalkotási javaslat a módosítókkal együtt a szavazást, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Menjünk tovább. A teljes jogalkotási javaslat tervezetre szavazunk, megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom. Przyjęto. Gos- Elfogadtuk. A tárgyalások megkezdésére vonatkozó döntésről szavazunk a megállapodás keretében, első olvasatban. Megnyitom erre a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom. Elfogadtuk. Proszę Państwa, przechodzimy. Megyünk tovább. A második szavazásra. czy... James Nicholson jelentése. A jelentést, a jelentéstevő szeretne hozzászólni, mielőtt megkezdjük a tárgyalást, megkezdjük a szavazást. Ön ilyen szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Ma tudunk szavazni erről a véleményről igazából a marhós címkezésre vonatkozó jelentése. Az előző szakbizottság ülésről halasztottuk ezt el, mert a bizottság egy kicsit módosított javaslattal állt elő, már mint az Európai Bizottság. A módosítás igazából azt tartalmazza, hogy a meghatalmazáson alapuló aktusoknak a szabályait módosítja. Az új javaslat véleményem szerint a parlament számára megfelelőbb. Ennek ellenére két további módosító indítványt nyújtottam be a szankciók témájához. Úgy gondolom, hogy a szankciókat a felhatalmazás alapuló aktusok kontextusába kellene helyezni, és ez biztosítaná a parlamenti ellenőrzés lehetőségét a jövőben. Köszönöm szépen. Most egy percre felfüggesztem az ülést, hiszen az elnök úr visszajött. Okay, okay. Das Oké, chiedo scusa ma. Elnézést kérek. Bene. Aperta la votazione. Megnyitom a szavazást, tízes bekezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 23-asra szavazunk. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 24-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25 esről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 26-os, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Rendben, elfogadtuk. 27-esre és a 28-asról együtt szavazunk. Megnyitom a szavazást, 27-28 együtt. 27-28 együtt. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 60-asról szavazunk. Lezárom a szavazást a 60-asról. Elutasítottuk. 29-esről 30-asról együtt szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ötösről szavazunk. Megnyitom a szavazást az ötösről, lezárom a szavazást. Azt hiszem elfogadtuk. Igen. 31-esről szavazunk. 31-esről a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 32-es és 6-os együtt szavazunk róluk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, ugye? 34-es, 35-ös együtt szavazunk ezekről. Megnyitom a szavazást. 34-35. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 33-asról szavazunk, megnyitom a szavazást, 33-as, Szekereszki féle módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es. Megnyitom a szavazást, 37-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 40-es, megnyitom a szavazást. 40-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 8-asról szavazunk. Lezárom a szavazást a 8-asról. Elfogadtuk. 36-os és 42-es együtt szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 39-42 együtt megnyitom a szavazást. 39-41 együtt. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 43-as. Mindenki szavazott? 43-as. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 44-es. 44-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 44-es. Elfogadtuk. 47-es következik. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 49-es. Megnyitom a szavazást, 49-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 50-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötvenhármas, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást az ötvenhármasról elutasítottuk. 55-ös. Megnyitom a szavazást 55-ösről. Lezárom a szavazást az 55-ösről. Elutasítottuk. 61-es. Megnyitom a szavazást. 61-es. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 62-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Végül 57-es, megnyitom a szavazást, 57-es, ezt is elfogadtuk. Preambulum pontok, 1-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-12 együtt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 2 13-as együtt. Megnyitom a szavazást. 2 13-as együtt. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 58-as. Megnyitom a szavazást. 58-as. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 59-es. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 16-os. Elnézést. 19-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást a 19-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as. Megnyitom a szavazást a 20-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt is. 21-22-es együtt. Megnyitom a szavazást. 21-22 együtt. Lezárom a szavazást elutasítottuk. Végső szavazás a teljes módosított véleményről. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. Gratulálok Luisnak, Luis Capola Santosnak. No. Vagy nem? Tévedtem, mondja az elnök. Kinek is kell gratulálni? Sergio Gutierreznek. Nem. Neki sem. Mindegy, valakinek gratuláltam. Gratulálok az előadónak. Gratulálok a vélemény készítőjének. Allora adesso colleghi ci abbiamo una... Kedves kollégák, most egy zárt ülés következik. A téma a kedvezőtlen adottságú területek. A bizottság adatokat fog velünk közölni, ezért mindenkit kérek arra, aki nem képviselő, hagyja el a termet. Abbiamo votato Nicholson? Sì, sì, abbiamo votato. Quindi abbiamo votato anche gli altri. tutti quelli che non sono... Akik nem európai parlamenti képviselők, kérem hagyják el a termet. Abbiamo un incontro a porte chiuse. Zárt találkozónk van a bizottság tagjaival. A kedvezőtlen adottságú területek kijelölésére vonatkozó jövőbeli kritériumokról zárt megbeszélés, zárt ülés, csak parlamenti képviselők maradhatnak. Membri del Parlamento inclusi parlamenti képviselők, és természetesen a frakció funkcionáriusok maradhatnak.